So, guten Morgen, liebe Kolleginnen. Jó reggelt, kedves kollégák, kolléganők! Herzlich willkommen zu Szívből üdvözlök mindenkit bizottsági ülésünkön, szakbizottsági ülésünkön. Csodálatos napsütés van odakint, délelőtt nincs foci megy, csak, délut, foci megy, csak délután lesz, viszont nagyon-nagyon sok pontunk van. Remélem, hogy mindenkinek itt van a szavazókártyája is. Ezekre ugyanis szükség van, biztos. Dann äh, würden wir so allmählich loslegen. Úgy, hogy lassan induljunk is el. Kezdjünk szavazni a nyolcas napi rendi pontról. A biocid termékek forgalomba hozatala és felhasználása. Klász úr jelentése. Gondolom érdemes leereszteni a rolókat, mert így szembe világítana a nap, és csak így tudom azt megítélni, hogy kiemeli fel a kezét, és kitartja lent. Kiváló. Kezdjük a szavazást. Kriszta még ellenőrzi, hogy mindenki itt van-e. Teszteljük. Nehogy baj legyen, hogy van olyan frakció, akinek több a szavazata. Teszteljük. Szép vagy rossz lesz az idő? A kérdés. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Működik. Kiváló. Senki sem ellenzi azt, hogy szép legyen a, a, az idő 41-2 arányban. Kiváló. Akkor nézzük az egyes kompromisszumos módosított. Igen, ki támogatja, igen. Igen, bocsánat. Tehát a 103-as az első Jörgensen támogatja, igen. nem, tartózkodás, elfogadtuk. Egyes módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Kettes kompromisszum igen, nem, tartózkodás elfogadva. Jön a konszolidált módosító, hármas, igen. Ki támogatja? Az EPP kérésére megosztott szavazást, részenkénti szavazást kérnek elnézést. Az első részt támogatja. Ellene. Tartózkodás. Akkor ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 24-24 arányban ketten tartózkodtak. Második részt kitámogatja. Ellene ki van. Tartózkodás. Úgy látom, mintha elfogadtuk volna, de ellenőrizhetjük. Megnyitom a szavazást. Abstimmung Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 25-24 arányban. Harmadik részt kitámogatja. Ellene ki van. Ezt is ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Így a komitológia kiigazítása, illetve hozzáigazítása a Lisszaboni szerződéshez ki támogatja, ki van ellene, tartózkodás elfogadva. Nézzük az egyes cikket. Módos, tízes módosító igen, nem, tartózkodás elfogadva. 128, két részben. Most hallom, hogy csak a második részről szavazunk. Így van. Csak a második részről, tehát 128 kitámogatja. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. Imkó. Hatos. Ugye így kiesik. Imkó hetes. Ez is kiesik? Akkor a következő oldalra lépünk. Imko 8 kiegészítés. Ki támogatja? Ellene. Tartózkodás elfogadva. Kettes cég ugyanaz 129, 130, tehát ITRE 9, IMKO 9 és a 131-es. Te, tehát ki támogatja? Ellene ki van? Tartózkodás ellenőrizzük, tehát az első négyet. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 28-24 arányban. 131-es jön ki támogatja ellene tartózkodás elfogadva. 11 igen, nem, tartózkodás elfogadva. 132, igen, nem, tartózkodás elutasítva. 12-es, igen, nem, tartózkodás ellenőrizők. 12-es, Lezárom a szavazást. Elutasítva. 24-26 arányban. 3-as cikk, 13-as módosító igen. Nem. Tartózkodás elfogadva. 14 imkó, 10, itre 10, igen nem, tartózkodás elfogadva. 133-as, igen, nem, tartózkodás. Feltételezem, hogy elfogadtuk, de azért ellenőrizzük. Lezárom. Így van. Hmm, bár szoros, de azért elfogadtuk. 134-es Motti. Igen. Nem. Nagyjából ugyanaz, de azért próbáljuk meg még egyszer az ellenőrzését. Lezárom a szavazást. 28-27 arányban, igen. Elfogadtuk. 135-ös. Igen. Nem. Tartózkodás elfogadva. 136. Igen. Nem. Tartózkodás elfogadva. 137-es kiesik, 15-ös jön, ki támogatja, ki van ellene tartózkodás, elfogadva. 138, ez ugye kiesik, jó. A 139-es a következő Weisgerber, igen. Nem. Tartózkodás elfogadva. A 16-os és az ITRE 12-es. Igen. Nem. Tartózkodás. Elutasítva. Ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Na hát, na hát, elutasítottuk. A 140-es Jörgensen félével folytatjuk. Igen. 140-nél tartunk. Nem. Tartózkodás elfogadva. A következő oldal 21, az előadói kitámogatja, e, ellene tartózkodás elfogadva. Száznegyvenegy. Ki támogatja? Ezek itt azonosak, ugye? Azonosak, igen, tehát 141, 142, ITRE 17 és IMKO 13. Ki támogatja? Ellene tartózkodás, ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Étre 18-as. 145-ös, 147-es, Imka 14-es. Ki támogatja? Ellene. Tartózkodás elfogadva. Étre 19, 145, 148, Imko 15. Ki támogatja? Ellene. Tartózkodás elfogadva. 145, buszoly, igen. Nem. Tartózkodás. Elutasítva. Étre 20-as, Imko 16, 149, igen. Nem. Tartózkodás elfogadva. 22-es igen, nem, tartózkodás elfogadva. A 146-os így kiesik, következő oldal. 23-as igen, nem, tartózkodás elfogadva. Ittre 22. Ittre 22-es kiesik, 24 igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 143, igen. Nem. Tartózkodás elektronikus. Abstimmung beendet. Angenommen. Lezárom, elfogadtuk 29 a 27-hez. 144-es kiesik, ittre 21 igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. Negyedik cikk. 150 mellette. Ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. Elektronikus. So, Abstimmung beendet. Lezárom a szavazást. Éppen hogy, de elfogadtuk. Aztán ugyanaz, a 151, ITRE 24 és IMCO 18 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 152 és 155 második ábekezdés mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 155 2B mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 153-as kérsik, 25, ITRE 25, IMKO 19 mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 26-os a jelentős tévői mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 154-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Mindig ugyanaz az arány, de azért ellenőrizzük. 154-es megnyitom a szavazást. Már nem is vesz részt mindenki a szavazásban. Még valaki? Akkor lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Aztán a kompromisszumosok sok mindent lefednek, úgyhogy tovább lapozhatunk. 14. oldal, a hatodik cikk. Tehát az angol verzióban 14. oldal 6. cikk 30, itre 30, imke 20, imko 23 A mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 181-es Rivazi mellett, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 31, itre 31, imko 23 per B mellett, ellene tartózkodás elfogadtuk. 182-es mellett ellene tartózkodás. A liberálisok nem szavaznak? Nem látom a kezüket. Akkor még egyszer. 182-est kitámogatja. Ki van ellene? Tartózkodás. Elektronikus ellenőrzés 182-esre. das eigentlich, wenn die Liberalen mitstimmen? Dann das, ne? Oder was? Beendet. Dafür. Lezárom, mellette. Elutasítottuk. 183-as Rivezi mellett Ellene. Tartózkodás, elektronikus szavazás. 183-asra. Lezárom a szavazást. Éppen hogy de elfogadtuk. Csak nem értem, hogy nem szavaz mindig mindenki. Valaki néha elfelejti megnyomni a gombot. De elfogadtuk. 184 rivezi mellett. Ellene. Elektronikusan. Megnyitom. Most megvan a plusz szavazat, úgyhogy lezárom. Már másképp néz ki az eredmény rögtön. Elutasítottuk. Akkor volt értelme, hogy szóltam. 185-186 ugyanaz mellette. Ellene. Elektronikusan. Lezárom. Elutasítottuk. Százkilencven rivazi mellette. Ellene. Tartózkodás elektronikusan. Lezárom. Elutasítottuk. Hetesztik. Imko 24 mellett. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 32, Imko 25, Itre 32. Mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 33 Imkó 26 Itre 33 mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Itre 34 mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 34 Imkó 27 mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 35, itre 35, imkó 28 mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 8 szik. 191 mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Itre 36 mellett. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 192 mellett. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 193 mellett. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Kilences cikk. Imkó 31-es mellett. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. 195-196 mellett. Ellene. Tartózkodás. Elektronikusan. E a néppárt most egyel többen szavaznak, mint lehetne. Ugyan jó volt a felhívásom, jó, most jó. Elutasítottuk. 28-en mellette, 29-en ellene. 199 mellett, ellene, tartózkodás, szerintem elutasítottuk elektronikusan. Haben alle abgestimmt? Mindenki szavazott? Még ketten hiányoznak. Jó, akkor lezárom. Elfogadtuk. De megint nem szavaz mindig mindenki. Die nächsten fallen weg. Dann geht's weiter mit. Aztán a 200-as következik. 201-jel, Imko 31B ponttal. Részenkénti szavazás első rész mellett ellene, tartózkodás elutasítottuk második rész mellett, ellen, tartózkodás elfogadtuk. Kettőszázkettő Merkis mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 203, 204, 205 ugyanaz mellett, ellene tartózkodás elektronikusan. Beendet. Sorry also angenommen. Tehát elfogadtuk. hat mellett ellene tartózkodás. Elfogadtuk, de azért ellenőrizzük a 206-ost. néppárt egyel többen vannak. Köszönöm. Valahogy ki kell egyezniük. 29 mellette, 26 ellene elfogadtuk. Inkább az maradjon, akinek van szavazókártyája. 207-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 208 mellett ellene tartózkodás elutasítottuk. Imkó 31D mellett ellene tartózkodás elutasítottuk. 209 mellett Ellene tartózkodás elfogadtuk. 210 mellett. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 211 itre 39 mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 212 mellett ellene tartózkodás elutasítottuk. Aztán 213-ast visszavonták, úgyhogy 214-es következik, mellette. Ellene. Tartózkodás. Én azt mondanám, hogy elfogadtuk, de ellenőrizzük. Elektronikus szavazás. 214-es. Lezárom a szavazást. Igen, elfogadtuk. Tízes cikk 216-os mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 219 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 218 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk elektronikusan 2018. Lezárom. Elfogadtuk. Tizenegyes cikk, ittre 40 mellett. Ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Kettő, 13. cikk, 39-es mellett. Ne, ne, ne. Tartózkodás elfogadtuk. 222 mellett. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Ittre 42 mellett. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 15-ös cikk. 227 mellett ellene tartózkodás elutasítottuk. 229, 230, Imko 34, 228, Itre 43 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 40-41, Imko Isztrál 44-45. Mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 231, 232, Itre 46, Imko 36. Mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 233 mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Elektronikusan a 233-asat ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 234. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Nem, elutasítottuk. Elektronikusan ellenőrizzük a 234-eset. Äh, sorry, ich habe falsch geguckt, das ist natürlich klar. Elnézést, rosszul láttam, természetesen elfogadtuk. Good. Artikel 16. 16-os cikk. Folytatjuk ugye a 235 Wills, igen. 235 Wills asszony támogatja még egyszer. Ki van ellene? tartózkodás elutasítva. 236, igen, nem, tartózkodás elutasítva. 237, igen, nem, tartózkodás, ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A 238-as kiesik, 39-es és 240-es kitámogatja. Ki van ellene? Tartózkodás elutasítva. 241 igen. Nem tartózkodás elutasítva. 242, igen. Nem. Tartózkodás elfogadva. Azt mondja, hogy 42, ittre 80, 48, igen, nem, tartózkodás elfogadva. 243-as, két részben, első rész, igen, Köszönöm, nem. Tartózkodás elfogadva. Második rész, igen. Nem. Tartózkodás elfogadva. Nézzük, 44 szóbeli módosítással igen. Nem. Tart, el, tartózkodás elfogadva. 244, igen. Nem. Tartózkodás elfogadva. 245 igen, nem, tartózkodás elfogadva. 45, Imko 48, Itre 49. Igen, nem, tartózkodás elfogadva. Imko 39, Itre 49, két Kettes rész igen. Nem. Tartózkodás elfogadva. Kettő negyvenhat. Igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadva. 247. Igen. Nem. Tartózkodás. El, elfogadva. 248, igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadva. Negyvenhét és ittre ötvenes azonos részenkénti szavazás első rész. Igen, nem. Tartózkodás elfogadva. Második rész igen, Nem. Tartózkodás elutasítva. 48, itre 51, imko 40. Nem, 48-as, itre 51, igen. Nem. Tartózkodás elfogadva. Imko 40, az most kiesik. 17-es cikk. 249, igen. Nem tartózkodás elfogadva. 250, ittre 52, igen, nem, tartózkodás elutasítva. Étre 52-es, egyes bekezdés, egyes alpontja, igen, nem, tartózkodás elutasítva. Ittre 52. B pont. Igen. Nem. Tartózkodás elutasítva. 251-es. Igen. Nem. Tartózkodás elfogadva. Itre, 52-es itre C pontja. Igen, nem. Tartózkodás elutasítva. Itre 52-es. Intro. Igen. Nem. Tartózkodás elutasítva. 252-es. Igen. Nem. Tartózkodás elutasítva. 253. Igen. Nem tartózkodás elutasítva. Jörgensen 254, három részben, első rész, igen, nem, tartózkodás elfogadva. Második rész, igen, nem, tartózkodás elfogadva. Harmadik rész, igen, nem, tartózkodás elutasítva. A harmadik részt ellenőrizzük. Az EPP-nél egyen megint több van. Egy kártyát tessék kivenni. Most jó. Egyből ketten is kivették, de semmi értelme, elutasítottuk. Akkor most a 255-öshöz jutottunk, igen. Nem. Tartózkodás elutasítva. 256, igen. Nem. Tartózkodás elutasítva. Itre 52-ös B pont. Igen. Nem. Tartózkodás. Elutasítva. 257-es. Igen. Nem. Tartózkodás. Elutasítva. 258. Igen. Nem tartózkodás elfogadva. Ittre 258-ast ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Nem fogadtuk el. Elfogadtuk? Elfogadtuk. Ahogy mondtam, elfogadtuk. Így volt. Ittre 252-es így kér, ittre 52-es kérség, 259 vélsz, igen. Nem. Tartózkodás elutasítva. 260-261 azonos, igen. Nem tartózkodás elfogadva. 263 igen, nem, tartózkodás elfogadva. Elfogadtok. 263 igen, nem, tartózkodás elfogadva. 265 igen, nem, tartózkodás elfogadva. 264 CA pont. Igen, nem, tartózkodás elfogadva. 266 igen, nem, tartózkodás elfogadva. 264 CB pont. Igen. nem, tartózkodás elfogadva. 264 cc pont, igen, nem, tartózkodás elfogadva. 267 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 268, 269, ittre 52, igen, nem, tartózkodás elfogadva. Imko 41-es, igen. Nem tartózkodás elutasítva. Étre 52-es igen, nem, tartózkodás elutasítva. 18-as cikk. 49, étre 53-as igen. Ez ugye most kiesik, mert a 16-ost elutasítottuk, tehát ez most kiesik. Az 50-es a kompromisszum lefedé, 273 a következő, ki támogatja, ellene van tartózkodás elutasítva. 274 igen, nem, tartózkodás elutasítva. Ötvenegy, a szöveg hátralévő része igen, nem. Tartózkodás elfogadva. 52. Ittre 54. Kiesik. Ötvenhármas. Igen, 53-as. Ellene van tartózkodás elfogadva. 275, Imkop 42, ez így kiesik. 54-esnél tartunk, ki támogatja, ellene, tartózkodás elfogadva. Tizenkilences cikk. 276 Jörgensen igen, nem. Tartózkodás elfogadva. 277. Igen. Nem. Tartózkodás elfogadva. 20-as cég. Szavazunk az 55-50, étre 57, Imko 44, egy azonos kitámogatja? Ellene tartózkodás, elfogadtuk. 280 Jörgensen igen, nem, tartózkodás elfogadva. Étre 59 igen, nem, tartózkodás elfogadva. 282, 283, 284, Inko 46, igen, nem, tartózkodás, elfogadva. Étre 60, ugye kiesik. Étre 61, igen, nem, tartózkodás, elutasítva. 285, 281, Imko 47 azonos kitámogatja. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 21-es cikk. 286, 288, Itre 62 részenként azonos. Első részt kitámogatja. Ellene tartózkodás elutasítva. Második rész igen, nem, tartózkodás elfogadva. Imko 48-as. Ki támogatja? Ellene tartózkodás elutasítva. A 289-est visszavonták, akkor a következő itt, ittre 63, imko 52, 92, 311-es. Ki támogatja ezeket azonosak? Ellene van? Tartózkodás. Elutasítottuk. 290. Ez itt mind kiesik. Itre 65. A pont. A következő. Tehát Itre 65A. Támogatni ki támogatja? Ellene. Tartózkodás. Ellenőrizzük. Egy EPP sem, megint több van. Most jó. Bezárom. Elfogadtok. 31-27 arányban. 296-298 azonos, aki támogatja. Nem, ez most kiesik. A 300-zal folytatjuk. Ittre 50, 65, és 301 ki támogatja, ellene tartózkodás elutasítottuk. es csak az első rész. Igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadtuk. 303-as, 304-es azonosak támogatja. 303-304 azonos támogatja. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 306-ot visszavonták. 308 Jörgensen igen. Nem. Tartózkodás elfogadva. 309 Kramer igen. Nem tartózkodás elfogadva. 310 igen, nem, tartózkodás elfogadva. 22-es cikk. 57-es, 61-es ég azonosak, és az ITRE 67-es is ugyanolyan tartalmú, ki támogatja, ki van ellene, tartózkodás elfogadva. Ellenőrizni akarja, Akkor ellenőrizzük. Az előző szavazást meg 57-61-es és Étre 67-esre azt mondtam, hogy elfogadtuk, de akkor most ellenőrizzük. Mindenki támogatta egyértelmű, igen. 49-9 arányban talán fordítási hiba volt. Tehát elfogadtuk. 39-es. Bocsánat, 23-as cég, 312, ittre 68 és Inko 60 kitámogatja. támogatja ellene tartózkodás elfogadtuk. A következők azonosak 62, itre 69 itre, um, kitámogatja, ellene tartózkodás elutasítva. Itre 70, igen, nem, tartózkodás elutasítva. A 24-es cikknél tartunk azonosak. 311 ITRE, 71 imko 61-es igen. Dagegen. Ellene. Tartózkodással fogadtuk. 25-ös cikk. ITRE 72 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. Elektronikusan ellenőrizzük. Abstimmung beendet. Lezárom. Elfogadtuk. Rendben. Akkor eh, 275 Imko 42 mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Imko 62-63 mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Wer ist dafür? 315-ös mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 27 szik. 316, ittre 75, 76, MK 64, 66. Mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 28 szik. 317, imkó 66 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Imko 69 mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 317 kiesik. Ittre 77 mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Imko 67-es. Imko 67-es mellett. Ellene tartózkodás elutasítottuk. Jó, elektronikusan. Imko 67, ne? Und beendet. Lezárom. Elfogadtuk. Nehéz így számolni, mert van, aki nem emeli fel rendesen a kezét. Imko 68 318 é, kiesik. Itt 78 mellettem. ellene tartózkodás elfogadtuk. 29-es cikk, 312, 319 mellett ellene tartózkodás ellenőrizzük 319 es Abstimmung beendet. Lezárom a szavazást. Éppen, hogy elfogadtuk. 320-as mellett. Ellene. Elektronikusan ellenőrizzük, 320 megnyitom. Karin kann nochmal rausziehen. Kadenbach, einer zu viel. Karin, kihúznád a szavazókártyádat, vagy valaki más? Jó? Also, angenommen. Elfogadtuk. 3.21 mellett. Ellene. Tartózkodás Elektronikus ellenőrzés. 321. Frau Cortines was not necessary. It's one too much. You can take it out. Yeah. <laughs> okay. I... Ez egyre több kivehető szavazókártyát, tehát akkor elfogadtuk. 322 Merkész mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 3-23 Merkiz mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 3-24 mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. 325, ITRE 79, IMKO 70 mellett. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 326, ITRE 80, IMKO 71 mellett. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 3 128, a 31-es cikkben mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Háromszázhuszonkilences, mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 327 Rivazi mellette. Nem, szavaznunk kell a 330-ról. Nem. Most akkor mégiscsak 327-ről mellette ellene tartózkodás, elektronikus szavazás. Lezárom. Elfogadtuk. part of the consolidated amendment was rejected, so we have to vote on these amendments now. Da der dritte Teil des konsolidierten Änderungsantrages abgelehnt wurde, mivel a konszolidált módosítóindítvány harmadik részét elutasítottuk, ezért a következőekről szavaznunk kell, nem esnek ki. Tehát ittre 81, első bekezdés. Mellette. Itt a 81 első bekezdés mellette. Ellene. Ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Three, three, one, the next one. <coughs> So, es geht weiter bei 301. Folytatjuk. 331 Rivazi. 331 Rivazi mellett. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Elektronikus szavazás 331. Abstimmung beendet. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hatvan négy, három harminc kilenc, három negyven, három negyven egy, három negyven kettő mellett. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk.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 Imkó 73-as ellene. Elektronikus szavazás. Holger Kramer. Én nem tudom miért, de mindig másképp emeli a kezét, mint a liberálisok közül a többiek dönts már el, hogy melyik párthoz tartozol, úgyhogy lezárom. Also ist angenommen. Gut. Elfogadtuk. 34 szik. 65 és itre 82 mellett. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. Jó, akkor elektronikus ellenőrzés. Abstimmung beendet. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Harminc ös 66 66-83-as erről a kettőről mellette. ellene tartózkodás elutasítottuk. Itt 84, Itt 84 mellett. Ellene tartózkodás elutasítottuk. 67 raportőr mellett. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 346, Itre 85, Imkó 74 mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Három negyvenhét Jörgensen mellett. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 348 Jörgensen mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Dreihundert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 Tes, akkor a következő. 351. Ittre 86. 351, ittre 86 mellett. Ellene. Tartózkodás elutasított. 352-es okafogyott, 36-os cikk, 353, 374, itt a 87, Imko 75 mellett, ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 37-es cikk, itt a 88 mellett, ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. 37A cikk, Es geht weiter mit Artikel 38, 3. 38 355 részlepás mellett. Ellene tartózkodás elfogadtuk. A 70 ICE 91-es Inko 76-os azonos igen. Dagegen Enthaltung. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 39-es cikk, 356-os. Támogatja valaki? Ellene? Tartózkodás elfogadva. 357. Igen. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 40-es cikk. Csak az első részről. Tehát a 71-es és itt a 93-as első része. Igen. Nem. Tartózkodás elutasítva. 41-es cikk. 49 haben wir nichts abzustimmen, weil alles weg. A 41-esnél nem kell szavaznunk, mert minden kiesik. 42-es cikk. Tehát a 73-ast mondják, hogy arról kell szavazzunk. 42-es cikkből kitámogatja. Ellene. Tartózkodás elutasítva. Étre 96 igen. Nem. Tartózkodás elutasítva. Szörnyű krászasszony, ugye? három 363, Imko 78. Igen. Nem. Tartózkodás elutasítva. 3, a 44-es cikk nagyon sok azonos a 365-től az étre 98-ig. Első rész igen, nem, tartózkodás elfogadva. A 368, 369, ittre 98 azonosak, igen szavazat, nem, tartózkodás elfogadva. Háromszázhetven, Imko 80, Étre 98, igen, nem, tartózkodás elfogadva. A következők azonatos, azonosak 371, IMKO 80, ITRE 98, igen. Nem, tartózkodás elfogadva. Három, 74, Imko 80, Itre 98, igen. Nem, tartózkodása elfogadva. Étre 99 és Imko 81, igen, nem, tartózkodás elfogadva. 375, étre 100, Imko 82-es, igen, nem, tartózkodás elfogadva. 45-ös cég 376-os, 378. Igen. Nem. Tartózkodás elfogadva. Negyvenhatos cikk. Ittre 101. Kis egy paragrafus egyes. Igen, nem. Tartózkodás. Elutasítva. Szavazzunk. 379-től ittre 102-ig a két, két részben. Első részt kitámogatja, ellene. Tartózkodás elutasítva. A második rész igen. Nem. Tartózkodás elutasítva. 383. Nem, 380 elnézést Motti kitámogatja. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Akkor a motiról még egyszer megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. Mondtam, nem? Ezt mondtam. Imko 83-as ki támogatja? Ellene? Tartózkodás elutasítottuk. 386-os Szuli, Grosset, Franco. A 387, 388 és Simka 83-assal azonos. Igen. Nincs angol? Na hát, ez borzasztóan sajnálom. Most sincs. Végre van. Ez jó. Jó. Tehát 386-tól az IMKO 83 még szavazunk, ki van mellette. Ellene tartózkodás elutasítottuk. Ellenőrizzük. So, es fehlen noch vier, die vielleicht... Talán még négyen szavazhatnának, azok még, ha akarnak, akkor szavazzanak. Egyébként lezárom a szavazást. Hát, elfogadtuk. 389, Imko 83, Itre 103 mellette. Ellene egy tartózkodás, ez is annyira szoros, hogy ellenőrizzük. Egy néppártival több van, Elutasítottuk. 390 moti, igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadtuk. A 391 első rész, igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadva második rész igen tartózkodás elfogadva. 47-es cikk, 393 Weisgerber, igen. Nem. Ellenőrizzük. 393 Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Búzoly, 394, igen. Nem. Tudom, hogy fáradunk, úgyhogy nézzük az egészet előről. Buzoly elektronikus szavazás. 394. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 395 Girling, igen. Nem. Tartózkodás elutasítottunk. 396 Delange, igen. Nem. Tartózkodás elfogadtuk. 3 14 az itre és az imko kimar, kiesik, nem? Nem. Nem? Szavazunk a 414 Pirilló és az ITRE 106-ról. Ki támogatja? Ellene. Ellenőrizők. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Imko 84. Igen. Ki támogatja? Ellene? Tartózkodás? Elutasítva. Három kilencvenhét 399, étre 104 azonosak. Szóbeli módosítás részenként első rész igen, nem, tartózkodás elfogadva. Második rész igen, nem, tartózkodás elfogadva. 398-as. Ki támogatja? Ellene. Tartózkodás elfogadva. Hetvenhatos. Két részben első rész igen, nem. Tartózkodás. Elfogadtuk. Második rész. Igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadtuk. Négyszáznégyes. Megegyezik a 405-össel. Búzolj, Piréja, igen. Nem. Tartózkodás elfogadtuk. Azonosak a 77-es és az 408-as? Igen. Nem. Tartózkodás elutasítottuk. 407 igen. Nem. Tartózkodás elfogadtuk. Étre 105. Igen. Nem. Tartózkodás. Ellenőrizzük. Lezárom. Ez angenom. Elfogadtuk. 412 Weisgerber. 412 Weisgerber, igen. Nem. Tartózkodás elfogadtuk. Imko 84 szóbeli módosítóval igen. Nem. Tartózkodás elfogadtuk. 48-as cikk. 79, 100, étre 107, Imka 85 azonosak, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. A 80-as, ittre 108-as és az IMCO 86-os azonos, aki támogatja. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 81, itre 109, IMCO 87 azonos, igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 49-es céghez jutottunk. Imko 88 második rész. Igen, nem, tartózkodás. Elutasítottuk. 83-as. Igen, nem, tartózkodás elfogadva. 84, Imka 88 és Itre 110 azonos igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 85, Imka 89 azonosak, igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 51 cég Mindent visszavontak. 51-es cikk 417 Mati, igen. Nem. Tartózkodás. Ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. 30-28 arányal elfogadtuk. 87, ittre 111 igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 80, 52-es cikk 418 Weisgerber igen, nem, tartózkodás, elutasítva. 88-as, igen, Nem. Elutasítva. Ellenőrizzük a 88-at. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Émko 90, igen. Nem. Tartózkodás elutasított. 53-as cikk azonosak, a következők. Tehát 89, étre 112, Imko 91 ki támogatja, ellene tartózkodás elfogadtuk, 54-es cikk, IMCO 92, és 90-es az előadótól. Igen? Nem. Tartózkodás elfogadtuk. Négyszázhúszas igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadtuk. Imko 93 kiesék, 421-es igen. Nem. Tartózkodás elfogadtuk. huszonkettes igen. Nem. Tartózkodás elfogadva. Imko 95 igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. Itre 113 igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. Négy, 23 eh, löpás, igen. Nem. Elfogadtuk. 424, igen. Nem. Tartózkodás elfogadtuk. 425 igen. Nem. Tartózkodás elutasítottuk. 55-ös cikk. Itt azonos a 426-os és ittre 114. Igen. Nem. Tartózkodás. Elutasítottuk. 427 igen. Nem. Tartózkodás elutasítottuk. A 428, Imko 97 és Itre 114 azonos, igen. Nem. Tartózkodás elfogadtuk. 428, Imko 98, Itre 114 azonos, igen. Nem. Tartózkodás elfogadtuk következő kis azonos, 428, Imko 100, Intre 114, igen. Nem. Ezt ellenőrizzük. Beendet. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. Uh, Imko 100-as, Itre 114-es. Ki van mellette? Ellene tartózkodás elutasítottuk. Elektronikus ellenőrzés. Lezárom. Elfogadtuk. Négy huszonkilenc lepás mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 92 itre 115 mellett. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 56-os cikk. 430-as Tabajdi mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 431 mellett. Ellene. Tartózkodás. Látom, Kressla jelzi, akkor ellenőrizzük. beendet. Lezárom. Elfogadtuk. 432 Merkész mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 93 itre 116 mellett ellene tartózkodás. Elutasítottuk. ellenőrizzük a 93-116-ot. Lezárom. Elutasítottuk. 433-as. Mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 57-es cikk 4.34 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 4.35 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 58-as cikk. Négy harminchat, Imkó 101 mellett ellene tartózkodás elutasítottuk. 4.37 mellett ellene tartózkodás elutasítottuk. 4.38 első rész mellett ellene Elektronikus szavazás. 438 első rész. Abstimmung beendet. Lezárom. Elutasítottuk. Második rész mellett. Ellene. Elektronikus szavazás második részre. Lezárom. Elfogadtuk. Négy harminckilenc mellett. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 440, ittre 117 mellett ellene tartózkodásra utasítottuk. Imco 102 mellett ellene tartózkodásra fogadtuk. 441 részlepás mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Feld 443 lepás dafür. 443 Lepage mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Imko 103. Most az Imko 103-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 59-es cikk, Inko 104 mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 61-es cikk, 94 mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 62-es 445 Imko 105 mellett ellene tartózkodás elutasítottuk. 446 mellett ellene tartózkodás elutasítottuk. 65-ös cikk. Kiesik. Okafogyott. 66-osban az ITRE 120-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 448-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 70 cikk. 449, 450, itre 121 második rész mellett. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Itre 121 mellette. Ellene tartózkodás elutasítottuk. 451 mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 95452 mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 456 Weisgerber. 456 Weisgerber mellett ellene tartózkodás elutasítottuk. 73 szik. Most mondják nekem, hogy a 455-ösről szavaznunk kell. 455 a Ruth Berend. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. Klasszasszony. Akkor elektronikus ellenőrzés 455-ösre. Abstimmung, ja, beendet. Lezárom. Elutasítottuk. A 73-aszik 462 mellett ellenem. Tartózkodás elfogadtuk. 75 összik, ittre 123 mellett. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 76-os 464 mellett. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 464-es megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Négy hatvanöt mellett. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. hatvanhat mellett ellene tartózkodás Elfogadtuk. 77 eszik. 470 inkó 107 mellett ellene tartózkodás elutasítottuk. 96 Itre 124 Imkó 108-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 471 Imkó 109 mellett. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. 80-as cikk 97 mellett. Rossi úr, ügyrendi pont. Szeretne valamit mondani? Köszönöm szépen, csak szeretném jelezni, hogy az olasz fordítás mindig késve érkezik, meg nem is tudom, hogy tudunk egy rendesen szavazni. Oké, de dann soll ich langsamer machen? Lassabban mondjam. Oké. Okay. Also. Non procedere più lentamente, ma magari mettere un traduttore. Inkább a tolmás legyen egy kicsit gyorsabb, nem magának kéne lassabban beszélnie. Artikel 80, äh, äh Änderungsantrag 97 der Berichterstatterin nochmal. Wer ist dafür? 80-as cikk, 97-es cikk raportőri mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 81-es cikk 472 mellett ellene tartózkodás elutasítottuk. Imko 110-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 473 dafür. 473-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 4. Bekiabálás jó, akkor elektronikusan ellenőrizzük a 473-asat. Beendet. Lezárom. Elutasítottuk. 474, Imkó 111 mellett. Ellen. Tartózkodás elfogadtuk. 82-es cikk. 475, 76, itre 125, itre 112 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. Elektronikus ellenőrzés. Beendet. Lezárom. Éppen hogy, de elutasítottuk. This the and Akkor a függelékek következnek. Klász asszony, szeretne valamit mondani? Igen, a függelékek következnek, és nagyon sok módosító indítvány van, ami ellenzi az állatkísérleteket. Alapvetően elvileg én is ellene vagyok, és a lehető legkevesebb állatkísérletet támogatom, tehát azt mondtam, hogy ezeket a módosító indítványokat támogatom, de tegnap utána néztem, és van itt néhány ellentmondás egy részről. Azt akarjuk, hogy a kritériumok szorosabbak legyenek, és teszteket kivetelünk, de ugyanakkor a kutatásokat nem akarjuk támogatni. Tehát a genetikai állomány sérülésének elkerülésére további tesztekre van szükség, kísérletekre. Tehát amikor arról van szó, hogy a tudományos uh, kritériumokat kell a neurotoxinok és az endokrin toxinok alkalmazásakor és kutatásakor. Azt mondhatom elnök úr, hogy nem tudom fölbecsülni, hogy mit üzenek pontosan ezek a módosító intítványok. De úgy gondolom, hogy ezt meg át kell gondolnunk. Ha most mi megszavazzuk blogban, akkor ezzel kiváltjuk azt, hogy a bizottságnak még ezt át kelljen gondolnia. Tehát arra kérnék mindenkit, főleg a bizottságot, hogy tartalmilag világítson már rá még a végső szavazás előtt, hogy mit jelentenek ezek a módosítók. Elnök, köszönöm szépen, hogyha jól értettem, akkor ellenzi, hogy blokkban szavazzunk. és arra kérnénk a bizottságot, hogy nézzék át, hogy tartalminak vannak-e ellentmondások az egyes módosítók között. Haszi asszony! Mr. Chairman, I'm, I'm very sorry. Elnök úr, sajnálom, nem értek egyet az közös szavazással a kettes függelék esetében. Frakcióm osztott szavazást kér a 479-esre és 480-asra vonatkozóan, 500-as, 501, 504, 507, 8, 9, 10, 16, 28, 30-as, 33-as és 52-esre az elnökségnek ugyanaz a listája. Ez a lista már megvan. Gut, ich habe... Jó, megkaptam a jelzést. A 73-ból 14-et külön kérnek. Úgy gondolom, hogy ezt teljesítenünk kell. 73-ból 14 még az is azt jelenti, hogy több mint 60-ról kell egy blogban szavazni. Azt javaslom akkor, hogy ezekről akkor a kérésnek megfelelően szavazzunk külön. Jó. A blokkot feljegyeztem azokon kívül, amiket felsoroltak, Hassing asszony felsorolt, azokon kívül egy blokkban szavazunk. Tehát a 477-nél tartunk, amúgy is az egyes melléklet. 477 igen, 4, 77 rivázi igen, nem, Ellenőrizzük elektronikusan 477-est. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 478 rivazi igen. Nem. Tartózkodás elfogadtuk. Jó. Akkor most 479-480 külön-külön, mert így kérték. Ki támogatja a 479-es 480-t? Ezeket ugye azonosnak tekintjük. igen, szavazat. Nem tartózkodás. Ellenőrizzük. 479-480 ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Akkor most jön a blokk, de kivéve Nézzük akkor az első blokkot a 499-ig. Tehát 481-től 499-ig kitámogatja. Ellene tartózkodás, elfogadtuk. Nézzük külön a szavazásokat. 500-as igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 501. Az 500-ast ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 501-es igen. Nem. Hmm én azt mondanám erre, hogy azon, hogy elutasítottuk valaki, tiltakozik az elutasított, jó, ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Nagyon érdekes, elfogadtuk. Akkor most a Haszi asszony által említettekről szavazunk, majd blokkról az 504-essel folytatjuk. Az 504-est kitámogatja. Ellene. Tartózkodás. Ellenőrizzük. 504-es. Lezárom, elfogadtuk. 507-es. Ki támogatja az 507-est? Ellene. Tartózkodás. Ellenőrizzük. Lezárom. Elfogadtuk. 508. Ki támogatja az 508-at? Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 509. Igen. Nem. Tartózkodás? El, szerintem elfogadtuk. Ellenőrizzük. 509-ről beszéltük, elfogadtuk, nem kéri senki 510 igen. Nem. Tartózkodás elfogadtuk. 516-os a következő, amiről külön szavazunk. 516 igen. Nem. Tartózkodás elfogadtuk. 528-asra ugrunk, Jörgensen 528, igen. 528, igen. Nem. tartózkodás, elfogadtuk. 530 Jörgensen, igen. Nem. Tartózkodás, elfogadtuk. 532-es Jörgensen, igen. Nem. tartózkodás, elfogadtuk. És és a 252-es van még, Girling beadványa, 552 Girling, ki támogatja, ki nem, ki tartózkodik, ezt is elfogadtuk. Na. No. Akkor most erről abkról szavazunk, tehát minden mindegyikről, amit ne, amiről nem külön. A blokk egyéb elemeire ki szavaz igennel. Köszönöm. Nem. Tartózkodás. Elfogadtuk. Ez néhány dolgot azért megkönnyít. Page 56. Das ist 11. So, wir haben einige Abstimmungen, die da nicht im Block waren. Volt néhány elem, ami nem volt benne a blogban, meg kell nézzük az 511-estől. Vivázi. Megvan, ugye? Az 511-et kitámogatja, Révázi. Mondjuk az én oldalszámom más, nálam ugye az 56. oldal van. Jó, tehát 511 zsivazi. Köszönöm ellene. Tartózkodás elfogadtuk. A hármas mellékletből kimaradt A hármas melléklet a százas az előadó igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. Ötszázegy zsívazi támogatni, ki támogatja? Nem. Tartózkodás elfogadtuk. 101 előadó, és az ITRE 129 igen. Nem. Tartózkodás elfogadtuk. 535 és Imko 116 igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadtuk. Jó. Négyes melléklet. 554 Wills. Igen. Nem. Tartózkodás elutasítottuk. 555. Igen. Nem. Tartózkodás elutasítottuk. 556. Szóbeli módosítással igen. Nem. Tartózkodás Elfogadtuk. 557, 558 azonos igen szavazattal, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 559, 560 azonos, bár ez csak nyelvi jellegű. Nem kell szavazni róla. 561 igen, nem, tartózkodás elutasítottuk. 562 igen. Nem, tartózkodás elutasítottuk. 5-ös melléklet. 563 igen. Nem, tartózkodás elfogadtuk. Azonosak a következők 564, 565, 566, ITRE 130, IMKO 117. Igen, Nem. Tartózkodás. Hatos melléklet. 567-es. Igen. Nem. Tartózkodás. Ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 558-as. Bocsánat, 568-as. Igen. Nem. Ugyanaz Pepitában. Meg kell nézzük, tehát 568-as. Van még valaki, aki akar? Akkor lezárom a szavazást. Ez is nagyon szoros. Jó. Elfogadtuk. Itt azon, hogy egy tömben szavazás 569, 570, 571, 572. Igen. Nem. tartózkodás, ellenőrizzük. Még valaki akar szavazni? Lehet még. De most vége, elfogadtuk. 573-as Rivázi igen. Nem tartózkodás elfogadtuk. 574 igen, nem, tartózkodás elfogadva. 102 igen, nem, tartózkodás elfogadva. 575 igen, nem, tartózkodás elfogadva. 576, igen. Nem. Tartózkodás. Ellenőrizzük. 576-ot. Mindenki szavazott. Elfogadtuk. 577 rivazi, igen. Nem. Tartózkodás, elfogadtuk. 578, igen. Nem. Tartózkodás, elfogadtuk. 579, igen. Nem. Tartózkodás, elfogadtuk. 580, igen. Nem. Tartózkodás elfogadtuk. Sind den Recitals? 104. Bevezető rendelkezések 104-es, igen. Nem. Tartózkodás elutasítva. 105. Igen. Nem. Tartózkodás elfogadva. imk überprüfen mal gerade, was noch abgestimmt werden muss und was nicht. Okay. The on 109, the reference to seven years. 109, Rivasi. 109, Rivasi. A hét évre való utazás, e, ö, utalás, erről szavaznunk kell. Ki van mellette? Ellene? Tartózkodás? Elfogadtuk. Dann 110 zurückgezogen. 110-est visszavonták. Mindjárt vége a szavazásnak. 24-es preambulum bekezdés. Hármas módosító és itre kettes egyben. Ki van mellette? Ja, es fällt nicht, weil der dritte Teil... Nem, nem válik oka fogyottá, szavaznunk kell. Tehát még egyszer, hármas módosító, ami ugyanaz, mint az ITRE kettes. Ki van mellette? Ellene. Elutasítottuk. Száztizenhatos Wills módosító mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 116-os elektronikusan. Abstimmung beendet. Szavazást lezárom. Elfogadtuk. Ittre három. Mellett. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Száz mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 118-119 itre 4 imko 3 1 ben mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 4-es, itre 5 imko 4 1 ben mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 5-ös, itre 6 mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk hatos mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 120 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 7 itre 7 egyben mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 8-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 123 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 9-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 126 127 Itre 8 Imko 5 utolsó szavazás mellette ellene Elektronikus ellenőrzés. Um, abstimmung beendet. Lezárom a szavazást. És elfogadtuk. Most pedig a végső szavazás. A jelentésről. Elektronikus szavazás. Ki támogatja a jelentést? Lezárom a szavazást. 48-an mellette, 5-en ellene, hat tartózkodás. Most pedig a jogolkotói állásfoglalás tervezetről szavazunk. Elektronikus szavazás. Megnyitom. Ja. Wer will noch? Niemand mehr? Akar még valaki szavazni? Senki? Akkor lezárom a szavazást. 47 mellette 5 ellene, 6 tartózkodás. Gratulálok Krista Klász jelentéstévőnek. Köszönjük szépen a munkáját. Mindenkinek, akik ilyen kitartóan szavaztak. Lepás asszony most szóvá teszi, hogy vannak inkoherenciák, úgyhogy a bizottságot felszólítjuk majd, hogy ennek nézzen utána, és a második olvasatban szüntessék ezeket meg. Jó, rendben, ez egy maratoni szavazás volt. Most pedig a katasztrófáról szavazzunk. Eddig fél katasztrófa volt, most jön a teljes katasztrófa. Danke an das Sekretariat auch für die Hilfe. Köszönjük a, biz- a titkárságnak is, nagyon komplikált volt a szavazólista.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 Tag, ne? So, denke einmal Luft geholt. Akkor egy kis szünet után most folytassuk Joao Ferreira jelentésével. Ez a közösségi megközelítés a természet és az ember okozta katasztrófák megelőzése esetén. Nagyon sok kompromisszumos és egyéb módosító indítványunk van. Kezdjük C1-es mellett. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. C11 mellett. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. C2 mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, C19 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, C10 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, C3 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, C7 igen, nem, tartózkodás, elektronikus ellenőrzés, C7-es ellenőrzés. 53-an vannak itt, és 40-en szavaztak. Ha mindenki szavazott, lezárom. Elfogadtuk. C4 mellett ellentartózkodás elfogadtuk. C20 mellett ellen elfogadtuk. C15 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, C5 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, C16 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, C13 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, C6 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, C21 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, C8 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, C9 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, C12 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, C14 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, C17 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, C18 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Most pedig a Libe 17 mellett ellen. Tartózkodás elfogadtuk. Aztán a 13-as Papadopulú mellett ellen. A néppárt hogy szavaz? mellette. Jó, akkor elfogadtuk. Libe 11 oka fogyott, Regi 2 mellett, ellen tartózkodás elfogadtuk. Agri 11 oka fogyott, 71 Gutierrez Cortines Prodi mellett, ellene tartózkodás elfogadtuk. Libe kettes mellett ellene tartózkodás elutasítottuk. Határok közötti együttműködés 15-ös papadopuló mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Agri 17 mellett bocsánat, a grihét javítja az elnök mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. 16, Papadopuló szóbeli, mellett, ellen, tartózkodás elutasítottuk. Libetíz mellett, ellen, tartózkodás elfogadtuk. Libre 12 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. Agri 34-es mellette ellene tartózkodás elfog kattuk 37-eset visszavonták. 38-as Antonescu Nikulescu mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 39-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Egyenlőtlenség, szolidaritás, regi hármas mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 19 Papadopoulou mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Most pedig Libe 20-as. kitámogatja a Libe 20-ast? ellene, tartózkodás, elektronikus szavazás, libe 20-as. Dann ist die Abstimmung beendet. Zárom a szavazást, és elutasítottuk, igen. Igen. Regi 9, igen. Nem tartózkodás elfogadva. Regi 16, igen. Nem, tartózkodás elutasítva. Regi 13, igen. Nem, tartózkodás elfogadva. 35-ös, Tremopolus, igen. Nem, tartózkodás úgy gondolom elfogadtuk. Lezárom a szavazást, az elektronikust. Igen, elfogadtuk, jól gondoltam. Aztán eljutottunk az EU támogatási tagállamoknak 34-es Scotta Rossi, Herenc Garcia, Patrao neves, igen, szavazattal, nem, tartózkodás elfogadva. A szárasság és erdőtüzek eh, Agri 39 Elfogadtuk. 45 perelló, 54-es elnézést, 54. Ö, 45 perelló, elfogadtuk. 49-es. És az Agri 23, igen. Nem. Tartózkodás elfogadva. Agri 27, igen. Nem tartózkodás elfogadva. 55-ös Perello Rodriguez, igen, nem, tartózkodás elfogadva. 56-os Tremopoulos igen, nem, tartózkodás elutasítva. Agri 13 igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 60-as, igen, nem, tartózkodás, elfogadva. 61, igen, nem, tartózkodás, elfogadva. Agri 28, igen, nem, tartózkodás elfogadva. Kockázat feltérképezés. 68 éber visszavonva, 69 az előadótól igen, nem, tartózkodás elfogadva. 17-es Tremopolis igen, nem, tartózkodás elfogadva. Libe 17, 16 elnézést igen, nem, tartózkodás, ellenőrizzük elektronikusan a 16-ost, Libe 16. Lezárom a szavazást. Nagyon szoros. Elfogadtuk az E, a Libe 16-ot. 10, a 70-es, Antonescu Nikolescu, igen, nem, elfogadva. Egyes papadopoló, igen. Nem. Tartózkodás. Elutasítva. Kettő eszrella, igen. Nem. Tartózkodás elfogadva. Három eszrella, igen. Nem. Tartózkodás elfogadva. Öt szemopulosz. igen. Nem. Tartózkodás elfogadva. 6. Perello Rodriguez igen. Nem. Tartózkodás elfogadva. 7-es Papadopolo igen. Nem. Tartózkodás elfogadva. 9-es Perello Rodriguez igen. Nem.